Tisztelt kollégák, kérem foglaljon mindenki helyet, hogy elkezdhessük a szavazást. We resume our afternoon. Folytatjuk az ülést és a nyolcas napi rendi ponttal kellene kezdenünk, de mivel Ayala Sender azt, hogy még nem érkezett meg, azt kérte, hogy halasszuk el egy kicsit az ő jelentéséről szóló szavazást, és ha majd megérkezik, akkor kerítünk erre a rendi pontra a sort, úgyhogy azt javaslom, hogy kezdjük az ügynökségek mentesítésével. Először is az Európai Gyógyszerügynökség jelenről szóló jelentés Makovely asszony jelentése. Mindenkinél megvan a szavazókártya? Rendben. Akkor a Makovely jelentéssel kezdjük. Az Európa Gyógyszerügynökség 2010-es évi mentesítése. Á, a jelászony éppen most érkezett meg, most futott be. Welcome! We start with... Akkor a tanács tanácsról szóló jelentéssel, arról a szóló mentesítéssel kezdjük. Madame Ayala's report. Ayala Szender asszony jelentése, 2010-es évi mentesítés, az EU általános költségvetése, a tanács. Első módosítanítvány mellette, Ellene? Azt javaslom, hogy elektronikusan szavazzunk. Lezárom a szavazást. Az egyes módosítóról szavazunk, a tanács mentesítéséről. Could you use your microphone? Mikrofont kérünk. Elnézést, de nem állunk készen. Akkor kezdjük újból. A tanács 2010-es évi mentesítése, egyes módosító. Mellette. Ellene. Elektronikusan szavazunk. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító. Okafogyottá válik. Hármas is, tehát a négyes mellette. Ellene. Azt javaslom, hogy elektronikusan szavazzunk. A négyes módosítóról. A négyesről szavazunk, elektronikusan mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. Hatos. Mellette. Azt javaslom, hogy elektronikusan szavazzunk a hatosról. Mindenki szavazott? A néppárt részéről egyet többen szavaztak. Rendben. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas. Mellette. Elnézést, mondja az elnök. Ez az első szavazásom, úgyhogy elnézést kérek ezért a kis hibáért. A hetes következik mellette. Ellene. Elutasítva. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes. Mellette. Ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk a tízesről. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es, mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene azt javaslom, hogy szavazunk elektronikusan. 13-as. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es. Mellette. Ellene. Elektronikusan szavazzunk a 14-esről. Everybody voted. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Mellette. Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük a 15-öst. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan szavazzunk a 16-osról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A néppárt részéről ismét egyet több szavazat érkezett. Egyel kevesebb. Kellene rendben? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-ost elfogadtuk, 17-es okafogyottá válik, 18-as mellette, ellene, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, azt hiszem, ezt ellenőrizzük elektronikusan. A 20-as következik. Mindenki szavazott. Ismét egyel több néppárti szavazat érkezett. Rendben, lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 21-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es okafogyottá válik, 23-as szintén, úgyhogy a módosított jelentéstervezetről szavazunk mellette, elektronikusan szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyöntetően, úgyhogy gratulálok az előadónak. We continue. Most pedig folytatjuk a 9-es napi rendi ponttal. Az Európa Gyógyszerügynökség Makovei asszony jelentése. A kettes hármas módosítóval kezdjük, amelyek azonosak, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító az előadótól, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A határozat tervezetről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a számla zárásra szavazunk, a négyes módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A határozat tervezet egészéről szavazunk elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom, és elfogadtuk. Az állásfoglalási indítványról szavazunk most, 13-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 14-es. 14-es okafogyottá válik, 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az előadó egy javaslatot tett arról, hogy blogban szavazzunk a 17-től a 27-ig, vala ellenvetés nincs. Akkor blogban szavazunk a 17-től a 27-ig mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as és 32 32-es okafőttá válik, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 mellett okafogyottá válik, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az előadó javaslata, hogy blogban szavazzunk ne a 40 43-ig. Ellenvetés van-e? Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 okafogyottá válik, 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 okafogyottá válik. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 okafogyottá válik. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 57 okafogyottá válik, 58 mellette, ellene. Azt javaslom, elektronikusan előrözzük az 58-as módosítót. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, nem volt egyértelmű az eredmény, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük az 59-est. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem volt egyértelmű, de úgy tűnik, hogy csak nekem. 60-as, a fogyottá válik. 61-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az előadó azt javasolja, hogy 62-től 64-ig blogban szavazzunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös sokafogyottá válik, 67-es mellette elfogadás elfogadva, 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es és 69-es sokafogyottá válnak, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es, okafogyottá válik. 75, 78, ezekről blogban szavazzunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 79-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 80-as okafogyottá válik, még egy javaslat most, hogy a 81-től a 84-ig blogban szavazunk mellette, ellene, ellenőrizzük, melyiket ellenőrizzük, Valaki azt kéri, hogy ellenőrizzük? A 80. Még nem szavaztunk még nem kezdtük el a szavazást, úgyhogy külön akkor a 81 mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 86 okafogyottá válik, 87 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 88-89 okafogyottá válnak, 90-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 91 okafogyottá válik, azt javasolja az előadó, hogy a 92-től 94-ig blogban szavazzunk, ha nincs ellenvetés, akkor mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az előadó azt javasolja, hogy a 8-astól a 12-esig blogban szavazzunk, ha nincs ellenvetés, külön. Rendben, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es. Elektronikusan szavazzunk a 10-esről. Ha mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 12-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Most pedig a véleményekre kerül sor. MV1 módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. MV2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV3 mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV4 ez hatályon kívül esik ötös, mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük az MV5-öst. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, MV7, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, MV8, hatályon kívülesség, MV9, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, MV10, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, MV11, mellette, ellene, tartózkodás Elektronikusan ellenőrizzük az MV11-est. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elutasítva. MV12. Ez le van fedve. Végül pedig elektronikus szavazás az állásfoglalás indítvány egészéről. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Ezt elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Next item. A következő napirendi pontunk, a tízes napirendi pont. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről szóló mentesítés négyes módosító mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük a négyes módosítót. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Kettes és hármas módosítók. Ha a négyest elfogadtuk, akkor azért is okafogyottá váltak, akkor a szóbeli módosító következik a jelentéskészítőtől mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az egész javaslatról szavazunk elektronikusan. A szavazást megnyitom. A teljes határozatról szavazunk elektronikusan, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ódi úr. Eh, a többnyelvűség és fordítás kérdésében szeretném megkérdezni, hogy a szóbeli módosító pontosan hogyan hangzik, felolvasná -e. Most megadom a szót a jelentés készítőnek, hogy olvassa fel a szóbeli módosítását. Having regard to its... Figyelembe véve a 2012-es május 10-i döntést, amikor elhalasztottuk a 2010-re szóló mentesítést a kiegészítő állásrólással együtt, illetve az Európai Közlemény Ügynökség igazgatójának levelével összhangban. Elnök egyetérte Ódi úr az elhangzottakkal, a szóbeli módosítóval? Elégedette ezzel Ódi úr? Don't react. Oh. Uh, Van-e kérdés még ezzel? Én azt javasolnám, hogy folytassuk a második uh, döntésről. Ötös módosító, ki támogatja? Igazából az okafogyottá válik. Az ötös módosító okafogyottá válik, akkor, hogyha a kettest és a hármast elfogadják. Elnézést, rosszul mondtam, hogy az elnök, az ötös módosítóról szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Kérem nézzük meg ezt elektronikusan az ötös módosító esetében. We vote on amendment. Az ötös módosítóról szavazunk, ezt mondta nekem a titkárság. Everybody vote. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. And that is... És ezt elutasítottuk. If five adopted, six falls. Then six fall. A hatos oka fogyottá vált. Hatos oka fogyott. Gáler úr kérdése. Ezt nem fogadtuk el, nem fogadtuk el. Tehát akkor a hatosról, akkor a hatosról szavaznunk kell a szavazólistán azzal, hogyha a kettes és a hármast elfogadtuk, akkor az ötös okafogyottá válik. A probléma az az, mondja Gájer úr, hogy a, a szavazólistán az áll, hogyha a négyes módosítót elfogadjuk, és sajnálatos módon ez megtörtént, akkor a kettes és hármasok a fogyottá válnak. Tehát akkor ezeket nem fogadtuk el, vagyis az ötösről szavaznunk kell. Pontosan ez történt, és ezt jól tette az elnök asszony, hiszen egy intézményi problémáról van szó. Nem tettünk mentesítést, viszont a számlákat lezárták. Nem tudom, ez hogy működik. Since amendment 5 mivel az ötös módosítót elutasítottuk, hatosról szavaznunk kell. Ki támogatja a hatost? Azt javaslom, hogy nézzük meg a hatos módosított elektronikusan is. Everybody voted. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. We take an electronic vote. Elektronikusan szavazunk a teljes határozatról, a szavazást megnyitom. Oh, nice. Everybody voted. a mindenki. A szavazást lezártam. That is adopted. Elfogadtuk. We move on to the... Folytassuk az állásolási határozattal, 15-ös mellette. Ellene tartózkodik. Elektronikusan elnőrizzük a 15-ös módosítót. 15-ös módosító. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elutasítva. 16-os módosító. Ki támogatja? Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük a 16-ost. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elektronikus ellenőrzés a 17-essel kapcsolatban. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 18-as mellette. Azt javaslom, hogy nézzük meg a 18-ast. Elektronikusan szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 19-es mellette. Azt javaslom ismételten, hogy ellenőrizzük a 19-es módosítót. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Elutasítottuk, javítja magát az elnökasszony. 20-as módosító azt javasolják, hogy blogban szavazzunk. Nem, mégsem. Akkor ezt a javaslatot elutasították, és csak a 20-asról szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hogyha a 20-ast elfogadtuk, akkor 21-estől a 24-esig okafogyottá válik. És ezért ráférünk a 25-ösre mellette, Elektronikusan nézzük meg a 25-ös módosítót. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva. A 26-os és a 27-es okafogyottá váltak. A 28-as következik mellette, ellene, tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük a 28-ast. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Huszonhet 27-es melltelne. Elektronikusan ellenőrizzük ezt, a 27-est. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 28-as módosító. Elektronikusan ellenőrizzük a 28-ast. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. A négyes módosítóról szóló szóbeli um, módosító, a készítő, meg fel kell olvasnia, nem? Akkor azt javaslom, hogy szavazzunk erről, mellette. A szóbeli módosítóról szavazunk. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 29-es módosító. aki támogatja? Én azt javaslom, hogy a 29-est elektronikusan nézzük meg. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elutasítva. 30-as. Elektronikusan kérném, 30-as módosító. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk javaslat blokkszavazásra nem elutasítják, akkor a 31-es módosítóról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Ismételten elektronikusan ellenőrizzük a 31-es módosítót, szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 32-es módosító, 32, Ismételten elektronikusan ellenőrizzük a 32-es módosítót. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 33-as módosító. Elektronikusan. 33-as. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. 34, 35, 36 ugyanaz, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es okafogyottá vált, 41-es módosító mellette, 41-es mellette, ellene tartózkodik. Nézzük meg elektronikusan a 41-es módosítót. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 42-es módosító mellette, ellene elektronikusan ellenőrzzük a 42-es módosítót. A szavazás lezártam. Elfogadtuk. 43-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 44-es módosítót, a szavazást megnyitom. Elfogadtuk. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodik, szerintem ugyanaz a többség van itt is, elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ezért a 47-es okafogyottá vált, 48-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ismételt eh, javaslat blokk szavazásban nem lehetséges, akkor a 49-essel kezdjük, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 52-es, 50-es és 51-es okafogyottá váltak, mert elfogadtuk a 49-est, rátérünk az 53-as módosítóra mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük az 54-es módosítót. A szavazást lezártam. Elutasítva. 57 mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük az 57-es módosítót. Szavazottam mindenki, a szavazást lezártam. Elutasítva mondja az elnök asszony. 55-ös módosító mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük az 55-ös módosítót. Szavazotta mindenki? Lezártam a szavazást, elutasítva. 56-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A, ezért a 60-asok fölöttel vált. 61-es módosító, 64-esig blokkszavazás, nem, mégsem. 61-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ezért a 63-as és 62-es módosítók okafogyottá váltak, 64-es módosító mellette ellene tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük a 64-es módosítót. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 66-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as módosító mellette, ellene, nem egyértelmű, elektronikusan ellenőrizzük a 67-es módosítót. A szavazás lezártam. Elutasítva. A 67-es következik ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. A 65 első része okafogyattá válik, a második részéről pedig kiegészítésként kell szavazni. Then we vote on... We vote. We vote on a... A 65 szavazunk ki támogatja, ellene, elektronikusan ellenőrizzük a 65-ös módosítót. A szavazást megnyitom, mindenki szavazott, a szavazást lezárom, elfogadtuk. 69-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 70-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 71-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Blokk szavazás 72-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 74-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 75-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 76 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 77 mellette, ellene 78-as esetében van egy szóbeli módosít, módosító felkívánja olvasni a jelentéskészítő, nem ki támogatja, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es okafogyottá vált, ezért ki ellenzi a blogban történő szavazást, 80-as, ki támogatja, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes számú módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk kifogása a blokkban történő szavazásra nem van, tízes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es, 11-es módosítót ellenőrizzük elektronikusan, szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk 24 igen szavazat mellett. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. NV1 részenkénti szavazása a jelentés kérésére, az első részéről szavazunk NV1-esben, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész NV1 mellette ellene elektronikusan is nézzük meg az NV1 második részét, szavazotta mindenki, a szavazás lezárom, elutasítva. NV2 mellette ellene tartózkodik, azt javaslom, hogy elektronikusan is nézzük meg az NV2-est, a szavazást megnyitom, szavazotta mindenki, a szavazást lezártam, elutasítva. NV3-as, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, NV4 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, NV5 mellette, 5-6 nem, az, nem tartozik a elé, NV7 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, NV8 mellette ellene tartózkodik elutasítva, NV9 mellette, ezt itt lesz egy részenkénti szavazás, első részről szavazunk, az NV9 esetében mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, második rész NV9 esetében mellette, ellene azt javaslom, hogy nézzük meg elektronikusan is, az NV9 második része, a szavazás lezártam, elutasítva. NV10 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. NV11 és 12-t már lefettük, így a végső szavazás következik a teljes állásolási litványról. Elektronikusan szavazotta mindenki. A szavazás lezárom és ezt elfogadtuk. Gratulálunk a jelentős készítőnek, most pedig rátérünk a 11-es pontra. A report on the European Food Safety Agency. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség Makovály asszony jelentése. Nézzük. A mentesítési határozat Kettes és hármas módosító azonos, nézzük ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van egy szobori módosító, jelentéstevőtől ellene, mellette javítja magát az elnök, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk az egész határozatra, Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Négyes módosító, nézzük ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk az egész határozatról. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Következő blokk szavazásra kaptam javaslatot. 11-es módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette? Ellene? Tar- elektronikusan ellenőrizni fogjuk. A 12-es módosítót lezárom. Elfogadtuk. 13-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette, ellene, nem volt egyértelmű, jó, akkor a 16-ost elektronikus formában ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es, szóbeli, módosítót nyújtott bejelentéstevő, ezzel együtt ki van mellette, ellene,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 tartózkodás elfogadtuk, a 32-es tehát okafogyottá válik, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellett, illetve részenkénti szavazást kértek, nézzük, az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás nem volt egyértelmű, elektronikusan ellenőrizni fogjuk a 38-ast. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 41-es. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 42 okafogyottá válik. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette, bocsánat, 46-os kiesett, tehát 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ne, blokkban szavazhatnánk a 49-től 53-ig, van-e ellenvetés? Akkor 49-esre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor az 55-ös kiesett, 56-os mellette ellene elektronikusan ellenőrzzük az 56-os módosítót, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 58-as okafogyotáig, 59-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk blokk szavazásra van javaslat, van-e ellenvetés? 61 63-ig, akkor blokkban szavazhatunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 66-os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 elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk szavazásra kaptunk javaslatot, van -e ellenvetés? Igen, akkor 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a Környezetvédelmi Bizottságtól az egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, MV2-es részenkénti szavazást kért a jelentéstevő, az első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész az MV2-esnek mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, az MV2-es második részéről szavazunk, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. MV3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV7-es és 8-as a hatályon kívül, hatáskörön kívüliek, 9-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 10-es, mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük a 10-est, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 11-est, már lefettük, és végül nézzük az állásfoglalási indítványról szavazunk elektronikus formában, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Még egy szavazás áll előttünk, ez pedig a 12-es napi rendi pont külön jelentés, kettes számú külön jelentés. A Rivellini jelentésről van szó, a jelentéstevő szót kér, kérem, megadom önnek a szót, Rivellini úr. Io continuerò ad essere simpatico ai miei colleghi andando direttamente al... Nos, azt hiszem, hogy kedves leszek a kollégákkal, szavazzunk rögtön, azonban némi információt kell nyújtanom. Megpróbáltam a kollégák módosítóit figyelembe venni, egyetlen egy olyan módosító volt, amelyet nem találtam releváns, relevánsnak, és volt egy pár olyan módosító, amely nem felelt meg az én jelentésem irányvonalának, és még valami szeretném elmondani, ahogy, ahogyan Szkerekeki szúr kérte, is szavazást kértem az ötös módosító esetében. Ez a finanszírozáshoz való hozzáférést érinti, és a második rész a társfinanszírozási követelményeket kizárja, illetve csökkenti. A néppárt szavazó listáján mind a kettő mellett plusz jel szerepel, nyitottan állok a kérdések előtt. Nem akartam bevezetőt tartani, hogy felgyorsítsam a szavazást, de ha kérdések van szívesen válaszolok. Elnök, köszönöm szépen, kérem még valaki szót, a asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szerettem volna köszönetet mondani Rivellini úrnak, és emlékeztetnék arra, noha ez minden bizonyal tükröződik a szavazólistán, hogy az én módosítom, a hármas módosító, ez a 12A lesz, a 2A új helyett, és az 5 az a 15A lesz, a 4A helyett. Ebben már megállapodtunk korábban Rivellini úrral, ugye így van? Jó, köszönöm. Any other comments? Egyéb megjegyzés van-e? Hogyha nem, akkor lépjünk tovább, szavazzunk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, azt hiszem jobb lesz elektronikusan ellenőrizni, kérem szavazanak a kettesről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas, Van-e ellenvetés azzal kapcsolatban, hogy blogban szavazzunk a 3-astól a 17-esig blogban? Akkor blogban szavazunk. Mr. Stiles, do you object or not? Ellenvetése van, Stiles úr?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 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük a regi négyest. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös a regitől Részenkénti szavazás következik, az elsőről szavazunk, mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük a regi első részét, regi ötös első részét, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, regi hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, regi 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es, két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene de elektronikusan ellenőrizzük a második részét a regi tízesnek. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, és végszavazás következik elektronikus formában. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek.

Eh, Kedves kollégák, akkor eh, térjünk rá a következő napirendi pontunkra. 13-as napirendi pont. Remélem, hogy eh, a 13-as szám nem hoz senkinek sem szerencsétlenséget. A meghallgatás Következik a Románia által javasolt jelöltről, aki a számvevőszék új tagja lehetne. Kérem, hogy maradjanak csendben itt a teremben. Ez egy olyan eljárás, amit ebben az évben már gyakrabban követtünk. Leonard Orbán úr kapja meg először a szót, 5 percben egy bevezetőt tarthat, utána a jelentés készítőnek, Ayala Sender asszonynak adom meg a szót, utána pedig frakciónként fogok haladni, és mindenki feltehet kérdéseket. Orbán úr, üdvözöljük Önt szívből. Nagyon fontos pillanathoz érkezett. Minden jót kívánok Önhöz, sok sikert kívánok. Zsöné szó. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. First of all... Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném elmondani azt, hogy nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek. A szakmai életem nyílt könyv, mint egy 19 éve foglalkozom már EU ügyekkel, nemzet, illetve EU szinten, és több mint 10 éve aktívan veszek részt az általános kezelésben, a közpénzek kezelésében, illetve a menedzsment elnözésében. 2001-től kezdve úgy, mint főtárgyaló, majd mint tárgyaló az EU tárgyalások során felelőse voltam annak, hogy koordináljam országom belső felkészülését a csatlakozásra, és minden egyes fejezetben részt vettem a tárgyalások során, beleértve ebbe a pénzügyi ellenőrzéseket is. A, az elfejezetben foglaltak végrehajtása óriási kihatással járt a pénzügyi igazgatás, illetve a fiskális ellenőrzésre Romániában. Csak hogy egy példát említsek, ez érintette a belső auditot is. Én ebben szorosan részt vettem, akkor, amikor elfogadtuk az új nemzeti törvényt, amely a romániai számvőszéket érintette, és ezáltal modernizáltuk ezt az intézményt az európai előírásoknak megfelelően. 2007-től kezdve az Európai Bizottság tagjaként én feleltem a multilingualizmusért, a többnyelviségért, és három különböző főigazgatóság munkáját koordináltam, a, a közkiadványokért, a tolmácsolását és fordítási főigazgatóság munkáját kombináltam, és ebben a minőségemben felügyeltem azt is, hogy a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat az említett főigazgatóságokon megfelelően használják fel, mind külső, illetve belső auditálások szempontjából, és az éves tevékenységi jelentéseket is felügyeltem, hogy ezeket megfelelően adják ki. Mindemellett az Európai Bizottság tagjaként részt vettem a mentesítési folyamatban is. 2011. szeptemberében EU-gyi miniszterré váltam, ebben a minőségemben feleltem a horizontális koordinációért, a strukturális és kohéziós alapok felvételéért. A különböző felelősségköreim mellett koordináltam az audit missziók ajánlásainak végrehajtását, amit az Európai Bizottság végzett, illetve hajtott végre. Ebben a minőségemben foglalkoztam a szabálytalanságok felderítésével és szankcionálásával a, az európai, vagy az ehhez kötődő nemzeti alapok esetében, tehát itt felügyeltem a pénzügyi kérdéseket. Megpróbáltam biztosítani azt, hogy az, irány, ugye az EU alapok irányítása és kezelése megfelelő legyen. Úgy vélem, hogy ezen szakmai tevékenységeim az EU területén egy általános képet ad nekem, egy, át, egy átfogó tudást ad nekem az EU alapok kezeléséről, és ezért teljes mértékben hiszek abban, hogy ha önök támogatják jelöltségemet, akkor nemzet, illetve EU szinten szerzett tapasztalataim által fontos hozzáadott értéket képviselhetek az Európai Számvevőszék körében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Orbán úr a bevezetőjét. Most pedig szeretném megadni a szót Ayala Sander jelentés készítő asszonynak. Mielőtt még megadnám bárki másnak a szót, mert ön fel kérdés, és válaszol erre Orbán úr. President. Köszönöm, elnök úr, Orbán úr, köszöntöm én is. Itt ezen a meghallgatáson az igazság az, hogy ez az első alkalom az Európai Számvevőszék történetében, története során, hogy egy európai biztost jelöl egy tagállam kormánya. Tehát ez egy új helyzet, és ha figyelembe vesszük, hogy nagyon komoly érdekkonfliktusokkal foglalkozunk most, szeretnék néhány kérdést feltenni azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kezelne ilyen helyzeteket hiszen ha minden jól megy a meghallgatás során, akkor ön lesz az Európai Számvevőszék következő tagja, a román kormány által delegált tag, ön európai biztos volt, tehát nyilván ellenőriznie kell a bizottságot, tekintettel arra, hogy korábban ugye ennek az Európai Bizottságnak volt a tagja. Ez az egyik dolog. A másik pedig, és szeretném, hogy erre is pontosítást adjon, hét hónappal azután, hogy 2011. szeptemberében ugye európai ügyekért felelős miniszterré vált, és feladatai közé tartozott az európai alapok felvételének javítása hazájában, Romániában. Most pedig, ha minden jól megy itt ezen a meghallgatáson, akkor tagja lesz az Európai Számvevőszéknek, annak a számvevőszéknek, amely többek között a regionális alapokat, a strukturális alapokat ellenőrzi, amelyek kedvezményezetjei a tagállamok, és hát eh, tudja, hogy az elmúlt eh, hónapok során voltak bizonyos eh, problémák, felfüggesztettek bizonyos kifizetéseket, úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy hogyan kívánja fenntartani a függetlenséget, hiszen láttam, hogy amit a függetlenséggel kapcsolatos kérdésekre adott ön, ezt pusztán úgy értelmezi, hogy az ember egy politikai párthoz tartozik-e, vagy sem nem vállal semmiféle tisztséget egy politikai párton belül, de nyilván az Európai Számvevőszék tagjaként itt ugye nyilván gazdasági érdekeltségek és egyéb nemzeti érdekeltségek is szóba jöhetnek az Európai Számvevőszék megreformálása után pedig tudja, hogy ez fontos. Tehát állítja, hogy független marad, de ugye volt két mandátuma, európai biztos volt, abban a bizottságban, amelyet auditálni fog, és Európa ügyekért felelős miniszter volt, olyan miniszter, aki az európai struktúrális alapokat kezelte, és a számvevőszék tagjaként mandátumája ezek ellenőrzésére is kiterjedt. Tehát szeretném tudni, hogy hogyan kíván itt egyensúlyt teremteni. És feltételezem, hogy ez itt egy ellentmondás. Ugye megválaszolta a kérdő ív kérdéseit, említette, hogy valóban a mentesítés ugye a költségvetés egy százalékára vonatkozott. A négyes kérdésben pedig, amikor azt kérdezik, hogy kapott-e ön mentesítést, akkor azt mondja, hogy nem, nem létezett hivatalos mentesítés eljárás, ez pedig feltételezem, hogy egy ellenmondás vagy félreértés lehet, amit szeretnék, hogy tisztázzon. Végezetül pedig szeretném tudni, hogy hogyan kívánja mandátuma során az Európai Számvevőszék tagjaként, a, hogyan képzeli el a számvevőszék jövőjét, ugye említette a teljesítményértékelést, és említette a különböző nemzeti auditálási mechanizmusokat. Ön ugye Európa ügyekért felelős miniszter volt, és hát ugye többek között az ellenőrzési rendszerek megerősítésével is foglalkozott, a csalás elleni küzdelemmel hazájában. Szeretném tudni, hogy hazája, Románia hogyan tekint ezekre a mechanizmusokra. Ön hozzájárult ezen mechanizmusok konszolidálásához, javításához. Hogyan látja a jövőben feladatát az Európai Számvevőszék tisztségeben? Köszönöm szépen Alessandra asszonynak. Az idő beosztása miatt Szarakakis úrtól van felszólalási kérdés, Jan Mulder úr részéről, Ingeborg Kressle részéről. Mások a szocialisták részéről, nem? Akkor most Leonard eh, Orbáné a szó a válaszadásért. Először is köszönettel tartozom a kérdésekért, hiszen saját anyanyelvén beszélt, ezért engedje meg, hogy én is az anyanyelmeben válaszoljak. A többnyelvűségért voltam felelős biztosként, és ezért nagyon értékelem az anyanyelv használatát, ide tartozik az a román nyelv használata is. Um, mi a szat uh, o serie de említette, jó néhány kérdést tett fel. Ha megengedi, akkor ezekre röviden válaszolnék. A legfontosabb kérdés, amelyet feltett, az arra vonatkozik, hogy hogyan kívánom elkerülni a különböző esetleges érdekkonfliktusokat a jövőben, amennyiben megerősítenek, és az Európai Számvevőszék tagja leszek. A következőt mondhatom már most hogy az Európai Számvevőszék elnökétől azt fogom kérni, hogy bízzam meg a különböző illetékességekkel, olyanokkal, amelyek nem ütköznek a korábbi felelősségi körömmel. Európa ügyekért illetékes miniszterként, illetve európai biztosként. Ez egy elég sajátos kérés, de ezt a kérést fogom megfogalmazni az elnök irányába, pontosan azért, hogy ezen esetleges vitákat, problémákat, konfliktusokat elkerülhessük. És azt is elmondhatom, hogy pályafutásom során mindig olyan valaki voltam, aki teljes mértékben függetlenül járt el, bármilyen szemszögből is nézve. Nem csak politikai szempontból nézve, elmondhatom, hogy soha nem voltam tagja semmilyen politikai pártnak, de független voltam gazdasági, mm, pénzügyi szempontból is. Soha senki sem kérdőjelezte ezt meg és soha sem merült fel annak a gyanúja, hogy bárki anyagi szempontból befolyást gyakorolt volna rám, nemzeti szinten sem. Úgy gondolom, hogy az európai biztosként tanúsított magatartásom is azt jelzi, hogy mindig határozottan kiálltam az európai érdekek mellett. Nyilván az európai érdekek védelme során hazám, szülőhazám érdekeit is védtem egyben. Ami pedig azon problémákat illeti, amelyekkel Románia szembesül. Nos, valóban a jelenlegi problémák Romániában, amelyek az európai alapok kezelésével kapcsolatban felmerültek, ezek hatalmas problémák. Azt is mondhatnám, hogy mindennek a fő oka az, hogy nincs kellő administratív kapacitás az országban, főleg ami a hatóságok szintjét érinti. Ennek eredményeképpen pedig nagyon komoly nehézségek merültek fel. És egyértelműnek tűnik az is, hogyha nem sikerül nagyon komolyan konszolidálni ezt az administratív kapacitást, akkor Romániának nagyon nehéz lesz a jelenlegi helyzeten észlehető módon javítani. A közelmúltban azt javasoltam az Európai Bizottságnak, hogy nyújtson segítséget nekünk, hogy orvosolni tudjuk ezt a problémát, annak érdekében, hogy mindenkinek olyan fizetése legyen, amely elfogadható, hiszen jelen pillanatban az egyik nagyon komoly probléma az az, hogy óriási bérkülönbségek mutatkoznak a különböző minisztériumi tisztségviselők között, akik részt vesznek ugye az európai alapok kezelésében. Tehát ugyanazon munkáért és tisztségért az ember akár a háromszorosát is kaphatja, mint egy kollégája, aki ugyanazon feladatokat látja el. Tehát az administratív kapacitást javítani kell, mert az emberek így elmentek más minisztériumokba, például a közlekedés, vagy a környezetvédelem, vagy a munkajog területén ilyen problémák jelentkeztek. És éppen ezért nagyon kevés maradt a szakértő, akiket nagyon rosszul fizettek meg, ennek pedig láthatóak voltak a következményei. Nagyon súlyos problémák jelentkeztek például a közbeszerzés területén is. Ezen problémák egy részét sikerült megoldani, és ami egyértelmű, az az, hogy további erőfeszítésekre van szükség, hogy ezt a helyzetet javítsuk. Például meg kell állapítani, hogy melyek azok a globális mechanizmusok, amelyek által megelőzhetjük az ilyen érdekkonfliktusokat, és ezeket megoldjuk. Vannak már létező mechanizmusok, de ezeken még javítanunk kell. És egy másik kérdés, amikor például a kifizetése kedvezményezetjeiről beszélünk, nos, itt is javítanunk kell, több szakértelemre van szükség, jobb szakértőkre, mert valóban sok szakértőről kiderült, hogy nem képesek kezelni ezen eljárásokat, ezen folyamatokat, és ami szintén nagyon fontos, az az, hogy konszolidálnunk kell a csalás elleni küzdelmet is, a gyanúval szemben fel kell lépnünk. Születtek az Európai Ügyekért Illetékes Minisztérium részéről különböző intézkedések, de további lépésekre van szükség. Aztán volt egy másik kérdése, amely a mentesítésre vonatkozott. Tudja, hogy biztosként indirekt módon vettem részt a mentesítési folyamatban, és egyfelől az állt, állandó jellegű tevékenységem, valamint a nyomonkövetés során az én hatáskörömbe tartozó főigazgatóságok nyomonkövetésével vettem ebben részt. Rendszeres kapcsolatban voltam a három főigazgatósággal, amely hatáskörömbe tartozott, és minden egyesülésem volt egy konkrét napirendi pont, amelynek tárgya a mentesítés volt, és ahol azzal foglalkoztunk, hogy a különböző ajánlások, amelyeket az auditálási misszió megfogalmazott, ezeket alkalmazták-e, vagy sem. És aztán van egy másik szegmens, ez pedig a biztosi testület egészére vonatkozik. Számos alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, és részt vettem a döntéshozatalban, tehát ilyen minőségben a többi biztoshoz hasonlóan én is felelős vagyok ezért. Jelenlegi pozíciómat illetően pedig volna egy megjegyzésem az európai ügyekért illetékes miniszterként. Ezt ugye, ezt a minisztériumot szeptemberben hozták létre, tehát a mentesítésre még nem került sor. A korábbi a minisztérium létrehozása óta eltert évre vonatkozóan még nem történt meg a mentesítés, és arra is rákérdezett, hogy nemzeti szinten az auditálásnak mi a jövője. Véleményem szerint konszolidálnunk kell az audit eljárásokat nemzeti szinten. Nézzem. Kertelés nélkül elmondhatom, hogy a román hatóságok sokat tanultak a folyamat során fokozatosan megtanulták, hogy hogyan kezeljék a különböző dossziékat, a különböző ügyeket, hogyan, kövesse, hogyan kövessék nyomon a szabálytalanságokat, és hogyan reagáljanak az olyan esetekben, amikor felmerült a csalás gyanúja. De ez egy tanulási folyamat. Egy olyan tanulási folyamat, amelyet még javítani kell, és természetesen az európai audit szinttel, az európai számvevőszékkel is együtt kell működni, valamint a nemzeti számvevőszékekkel. Ez az együttműködés, ez kulcsfontosságú, és csak akkor, hogyha a különböző módszerek harmonizációját megvalósítjuk, csak akkor, hogyha meg tudjuk osztani egymással bevált gyakorlatokat, akkor lesznek a nemzeti audit hatóságok képesek arra, hogy javítsák működésüket, és ez persze a román hatóságokra is vonatkozik. Remélem, hogy megválaszoltam az összes kérdését. Köszönöm szépen. Dank u Köszönöm szépen. Nagyvonalú voltam, mindenkinek elég időt adtam a kérdésre válaszra. Még három kérdésre van lehetőség, de azt kérném a következő kérdezőtől, hogy egy percben tegye fel a kérdését, utána pedig a jelölt két percben adjon választ, mert különben gondban leszünk az idővel. Greszle, asszony kap az EPP részéről, vagy Ódi úr, én azt hittem, hogy ki lesz Ódi, Ódi úr az EPP nevében. No, no, No, c'est ma chef, elle peut Hadd beszéljen előttem a főnököm. Egy percre Ódi úr kapja meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, a pontosításokat, illetve a válaszokat. Három kérdésem lenne önhöz. Az első, ami az audit kapcsán való ismereteit illeti, a szerződés kimondja, hogy vagy egy külső audit intézményben kellett részt vennie, ugye ez nem az ön esete, vagy az ön esetében ez nem így áll fel, vagy pedig valamilyen konkrét funkciót kellett korábban betöltenie. Nos, nézzük, ami a tapasztalatait illeti, első látásra nem tűnik úgy, hogy az auditok területén az állami vagy a magánszférában meg lenne a tapasztalata, erre válaszolnál-e, illetve rámutatna, hogy milyen képesítéssel rendelkezik ezen a területen. A második kérdés az európai források, az ágazati, illetve human erőforrási program kezelése, ez 2011 óta nagyon fontos az ön országa és részesült ebből mintegy két milliárd euró mértékben. Amikor az európai ügyek minisztere volt, akkor elhangzott ugye egy nyilatkozat az a miniszterelnöktől, aki azt mondta, hogy ez egy operatív program, ágazati program, ennek keretében meg kell érteni, hogy 2010-2011-ben mindenki pénzt vett ki ebből a prog- prog- programból, minden kontroll nélkül, minden érdekeltség nélkül, és a, azt mondhatjuk, hogy mindenki, aki ebből a pénzből részesült, így járt el. Azt kérem Orbán miniszter úrtól, hogy nézze meg, hogy milyen megoldást talál. Jó pár megoldást javasolt, azonban semmilyen konkrét lépés nem történt, és a kifizetéseket az Európai Bizottság felfüggesztette. Tisztában van-e ezzel a problémával, és miért nem mondott le, hogyha ez így van, hiszen nagyon fontos pozíciót töltött be, és nem történt semmilyen lépés. És az utolsó kérdésem pedig, a politikai karriere során, ami ugye igen magas nívót képvisel, tudott-e bármilyen csalásról, amelyel, amelyel kapcsolatban nem lépett föl, hiszen őszinte személyekre van szükség, és még akkor is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a etikai szempontból teljesen hibátlan emberek legyenek, tehát tudott-e olyan ö, csalásról, amelyet nem, amelyet nem fedett föl, vagy amelyek kapcsolatban nem lépett? Köszönöm szépen. Szintén az anyanyelvemen szeretnék válaszolni. În domeniul uh, auditului. Am sub... Ami az uh, auditálást illeti, az első hozzászólásomban már kiemeltem, hogy jó magam a tárgyalási szakasz uh, során hozzájárultam ehhez a csatlakozást megelőzően, és akkor Romániában egy radikális változás következett be, akkor kezdődtek el a külső auditok, és én is hozzá, azokhoz tartoztam, akik ezen folyamat koordinálásában részt vettek. Továbbá biztosként szerzett tapasztalatom során hangsúlyoztam már, hogy először is a belső audit jelentések elemzése tartozott a hatáskörömbe, és bizonyos problémákat orvosolnunk kellett, és alkalmaznunk kellett az ajánlásokat is. Amióta pedig 2011. szeptember óta miniszter vagyok, azt hiszem, hogy az egyik legállandóbb elem munkám során az Európai Számvevőszékkel való együttműködés volt. Sajnos a legtöbb audit jelentés negatív volt. Ennek következményeképpen pedig radikális változtatásokra volt szükség az egész ágazatban. Tehát meghozhatunk egy vonalat. Ugye egyrészt az én hatásköröm az auditálás során arra vonatkozik, hogy ismerem az egész folyamatot, másfelől pedig részt vettem a szabályok kidolgozásában, a konkrét szabályok megalkotásában, harmadsorban pedig részt vettem a döntéshozatalban, amikor meghoztuk a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az audit missziók ajánlásait a gyakorlatban is alkalmazzák azon ágazatokban, amelyek, azon szektorokban, amelyek hatáskörömbe tartoztak. Ennek logikus következménye, az a következtetés, amelyet levonhatunk, ez a humán erőforrások programjára vonatkozik. Azt kérdezte, hogy miért nem mondtam le akkor, amikor megállapítottam, hogy az általam megfogalmazott ajánlások ellenére a helyzet változatlan maradt. Azért, mert hittem abban, hogy noha korlátozott volt a hatásköröm, ugye jelen pillanatban a koordináció Romániában csak a horizontális aspektusokra vonatkozik. Én pusztán a technikai segítségnyújtási programért vagyok közvetlenül felelős. Ez a korlátozás nem akadályozott meg abban, hogy ennek ellenére küzdjek a szükséges változásokért. És jelen pillanatban a következő helyzet állt elő. Az audit, a bizottsági audit missziók nyomankövetésével kapcsolatban, ami magát a rendszert, illetve a különböző műveleteket illeti, kötelezettségünk végrehajtani a változásokat, és itt radikális változásokról van szó. Jó magam pedig nyilván hatáskörömön belül befolyást gyakorok mindezen folyamatokra, és már személyesen is hozzájárultam a folyamathoz annak érdekében, hogy alapvetően megváltoztathassuk ezt a rendszert, és most már a változások érezhetőek. Nem kerül sor a program felfüggesztésére, hanem a felfüggesztést megelőző szakaszban vagyunk most, és azt várjuk, hogy az általunk alkalmazott korrekciók, egyébként itt nagyon sok korrekcióról van szó, ezek lehetőleg az év végéig kifejtsék hatásukat, és ennek eredményeképpen elkerülhessük a program felfüggesztését. Éppen ezért maradtam miniszter. Sokszor megfontoltam persze, hogy feladom ezt a tisztséget, de miniszter maradtam. És az utolsó kérdésem, volt-e ismeretem valamilyen csalásról vagy gyanúról, és ennek ellenére nem tájékoztattam az illetékes hatóságokat. Nos, azt kell mondjam, hogy magatartásom e tekintetben teljes mértékben erkölcsös volt, ugyanis bármilyen, akár milyen kis horderejű problémával találkoztam, ezt a lehető leghatékonyabban kezeltem, anélkül, hogy bárkire tekintettel lettem volna. Amint arra lettem figyelmes, hogy egy kisebb probléma felmerült, felvettem a kapcsolatot az illetékes román hatóságokkal, és ezt önök is ellenőrizhetik. Romániában a helyzet így működik, ilyen a rendszer. Az adott pillanatban mindig felvettem a kapcsolatot a csalás ellenes hivatallal. Köszönöm szépen. Kilakakis úr, abból látszik, hogy valaki mennyire profi, hogy képes egy percben is kérdést feltenni. Oké, okay, I, I come from a place... Olyan helyről érkeztem, ahol a kevés beszéd előny lehet. Tehát két kérdést szeretnék elmondani. A válaszai során azt mondta, hogy sokat tett azért, hogy meg lehessen változtatni a romániai szemvőszékről szóló törvényt, és elmondta azt is, hogy milyen auditálási tapasztalatai vannak eddig. Kérem, mondja meg azt, hogy ebben a szerepben milyen, mennyi ideig foglalkozott ilyenfajta kérdésekkel, és ö, itt hónapokról, hetekről van szó, tehát szeretnénk így jobban értékelni az ön tapasztalatot, a két posztja során nyert. Második kérdésem. Akárcsak más országokban, Romániában is vannak gondok a korrupció területén. Ön hogyan értékeli a rendőrség és az igazságszolgáltatás szerepét mindebben? az ön tapasztalatai alapján mit tudna mondani? Azt mondaná-e, hogy súlyos problémák vannak-e ezen a téren, vagy összességében mondhatja azt, hogy, hogy, hogy ezek olyan kérdések, ahol bár, amelyek bárhol előfordulnak. Elnök, köszönöm szépen, Orbán úr. Very brief, I will answer in English uh, rapidly, to be very... Nagyon röviden, angolul Az első kérdést illetően több mint egy évben keresztül részt vettem a pénzügyi ellenőrzési fejezettel kapcsolatos tárgyalásokban, ami a módosításokat illeti, illetve a román számvevőszékre vonatkozó törvény módosítását illeti. Nos, ez hosszabb időt vett igénybe, mint maga a tárgyalássorozat, hiszen nem volt könnyű tartalmilag megváltoztatni ezt a jogszabályt. Például az igazságszolgáltatási kompetenciáktól eljutni egy külső auditor szerepéhez, tehát ez a váltás egyáltalán nem volt egyszerű. Második megjegyzés, ami a korrupciót illeti. Nagyon jól tudják, hogy van egy együttműködési és igazolási mechanizmus a CVM, és nagyon sokszor elmondtam már a véleményem ezen, ennek kapcsán. Makovály asszony is itt van, ő is tudja, hogy mennyit beszéltünk erre. Erről mit is mondhatok önöknek? Megvan a bizottság jelentése erről a területről, és teljes mértékben osztom a bizottság értékelését, ami az igazságszolgáltatási rendszer, illetve a korrupció harc működéséről szól, tehát osztom a véleményüket, van előrelépés, fejlődés, jelentős mértékű bizonyos területeken, azonban további előrelépésre van szükség a, annak érdekében, hogy biztonságosan működhessen. Grászlasszony, köszönöm szépen, tisztelt Orbán úr. Mindig öröm az, hogyha az ember régi ismerősöket lát. Romániának volt a gondjai a strukturális alapokkal, amiért, amilyen alapokért ön is felelt, ezekkel kapcsolatban voltak problémák. Nem voltak kifizetések súlyos hiányosságok miatt az ellenőrzés és felügyeleti rendszerekben. Ez valóban probléma volt Románia számára, hiszen két milliárd eurót kellett volna kapnia az előzetes kifizetések kapcsán, és eléggé érdekes az, hogy hogyan történt ez. Az ön elődje esetében most van egy, egyébként van egy van két szabad hely a szemvőszékben az ügynökségek kapcsán az egyik, és mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy itt mindenképpen érdekkonfliktus van, és mindenképpen meg kell vizsgálni azt, hogy mi lesz ebből, főként amiatt, hogy Romániában egyfajta nyomás van ennek irányába. Mit gondol ön erről? No? The Orban? Köszönöm szépen, Orbán úr, válasz. Um, mulțumesc pentru întrebări. Mă, mă bucur că avem prilejul din nou să discutăm. Köszönöm. Nagyon örülök annak én is, hogy ismét itt lehetek önökkel. Annak idején foglalkoztunk a többnyelvűséggel, kapcsolatos kérdésekkel, és azzal, amikor biztos voltam, hogy hogyan használjuk fel a költségvetést. Ami pedig az operatív programok blokkolását illeti, ugye regi, gazdasági versenyképesség, közlekedés egyéb területek. Nos, ez a következővel magyarázható. Június végén az Európai Bizottság azt kérte tőlünk, hogy a visszatérítési kérelmeket függesszük fel egészen addig, amíg a négy program kapcsán az audit programok nem értek véget, és még a bizottsági szolgálatok nem fogalmazták meg az, illetéke, az, az érintett ajánlásainkat a négy operatív programra vonatkozóan. És továbbra is várjuk ezen határozatokat, következtetéseket, úgyhogy ezért vagyunk most várakozó állásponton. Ami viszont igaz, hogy egészen júliustól máig a kohéziós politikában a román költségvetésbe nagyon kevés pénz folyt, 10 millió euró. Ezek az administratív kapacitás fejlesztő programokra vonatkoznak, és ez persze nagyon komoly nehézségeket idéz elő, mert most kétféle költségvetési nyomás nehezedik ránk. Egyfelől a költségvetési deficitet 3% alatt kell tartanunk, ez ugye egyértelmű, ezt az IMF, a, az Európai Bizottság szabta meg, és ennek következtében, ennek eredményeképpen tudnak bennünk, tudják felfüggeszteni az év végéig a túlzott deficit eljárás. De persze ez nagyon nehéz, hogyha nem érkezik pénz Romániába egyáltalán nem könnyű folytatni a kifizetéseket a román kedvezményezettek felé, tehát remélem, hogy megoldást találunk erre a problémára. Ami pedig a humán erőforrások programját illeti, találtunk rá megoldást, és remélem, hogy a többinél is ez elmondható hamarosan. Minden esetre várjuk az Európai Bizottság értékelését, hiszen minden ettől függ. Minden egyes programnál, a négy program közül. Nagyon intenzív és részletes párbeszéd folyik az Európai Bizottsággal, hogy meglássuk, mikor tudjuk ismét folytatni a kifizetéseket. A másik kérdésére pedig már kezdetben elmondtam, és továbbra is elkötelezem magam emellett. Azt fogom kérni az Európai Számvevőszék elnökétől, hogy legyen szíves ne megbízni olyan hatáskörökkel, amelyek a korábban ellátott tisztségeimmel hozhatok összefüggésbe. Lehet, hogy ez azt jelenti majd, hogy némileg módosítani kell a hatásköröket a számvevőszéken belül, ez minden esetre a számvevőszék elnökének a döntése lesz. Én azonban elmondtam, hogy kész vagyok arra, hogy bármilyen fajta problémát elkerüljek. Egész pályafutásom során tanúbizonyságot tettem függetlenségemről, és a függetlenségem érdekében nem szeretném, hogy ezt megkérdőjelezzék majd a jövőben, tehát azt fogom kérni, amit mondtam. Köszönöm szépen, utolsóképp pedig Jan Mulder kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy perc, illetve nagyon hamarosan. Közreadja adja számvőszék a jelentését. A kérdés az az, hogy megkapjuk a pozitív dászt, avagy sem. Kicsit pessimista vagyok az elmúlt időszak miatt, mert mindenfajta ajánlásokat kellett végrehajtani, amivel meg lehetne oldani a problémát. Az elmúlt 17-18 év alatt a DASZ is negatív volt. És a fő hiba százalék mindig a strukturális alapoknál volt. Figyelembe véve az ön tapasztalatait, amit az asztal másik oldalán szerzett, ön milyen receptet tudna adni arra, hogy a lehető leghamarabb egy pozitív dust lehessen elérni. Mulțumesc pentru întrebare. Sigur... Köszönöm szépen ezt a kérdést. Hát nem egyszerű a válasz. Ön is elmondta, hogy 17 éve a DASZ mindig negatív. Ha elolvasom az Európai Parlament mentesítésre vonatkozó jelentéseit, akkor a hiba ráta állandóan nőtt, hogyha ezt hozzávetjük a korábbi évi, az előző évi hibarátához, és elérte a 3,7%-os szintet. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság számos szankciót kivetett, több szankciót egyébként, mint a korábbi években, úgy tűnik, hogy nem sikerült elérni a várt pozitív eredményt. Az is igaz, hogy itt különböző dolgokat megfigyelhetünk. Például ez a részleges ellentmondás a költségvetés több éves jellege, valamint a megbízhatóság nyilatkozatok, tehát a dászok éves jellege között. Erre pedig megoldást kell találnunk. Meg kell találnunk a módját annak, hogy ezt az ellentmondást kiküszöböljük. Mert el kell ismerjük, hogy a hiba ráta amikor ugye egy projektet lezárnak, a hibaráta alacsonyabb azon hibarátához képest, amelyet a projekt köztes szakaszaiban számítanak ki, azért mert a folyamat során korrekciókra kerül sor egészen a projekt lezárásáig. Tehát erre mindenképpen megoldást kell találnunk. Visszatérve pedig az Európai Parlament jelentésére, azt kérte a bizottságtól, hogy egy szankcionál, szankcionáló mechanizmust léptessen életbe, amely lehetőleg hatékony. Úgy vélem, hogy ez egy megfelelő eszköz lehet, hiszen egyfelől szankcionálná azon országokat, amelyek újból és újból képtelenek mutatkoztak a játékszabályok betartására, másfelől pedig egy ösztönzést is nyújtana azoknak, akik azonban jól végzik a feladatukat. Itt tehát egyfajta csomagról volna szó, amelyet a cél érdekében fel kell vetnünk, hogy egy pozitív DASZ szülessen. Köszönöm szépen. A végszó Ayala Sander asszonyé. Köszönöm, elnök úr. Orbán úr, Láthatjuk, hogy amennyiben kedvező döntést hoz a szakbizottságunk, láthatjuk, hogy mit tudna nyújtani ön az Európai Számvevőszék számára. Azt hiszem, hogy ilyesmire most pont szükségünk van, ha figyelembe vesszük, hogy milyen tapasztalattal rendelkezik ön, és milyen szükségletek jelentkeznek most, és milyen kiszolgáltatott bizonyos országok, illetve közigazgatások helyzete. A bizottság elvárása pedig az, hogy jobban tudjuk ellenőrizni mint az összes olyan eurót, amelyet elköltünk egyfelől, másfelől pedig jobb eredményeket kell elérnünk az európai költségvetésre nézve. És főleg, ha a strukturális alapokat és azok tagállambeli kezelését nézzük, akkor azt hiszem ön jelezte, hogy milyen ismeretekkel rendelkezik, illetve hogy ön tudja, hogy mi az, ami fontos a mi szakbizottságunk számára is, ugye a humán erőforrások, a kapacitás, a szakértelem, a különböző nemzeti mechanizmusok, amelyek különböző területekre vonatkoznak, akkor az anyagi nehézségek is, amelyek Mulder úr szavaival élve is azt jelentik, hogy a DASZ nem lesz pozitív, hiszen olyan komoly problémák jelentkeznek, hogy ezeket meg kell tanulni, kezelni a szükséges mechanizmusokkal és eszközökkel. Én nagyon sok sikert kívánok önnek, megvitatjuk ezt a kérdést most, most összeülünk és tanácskozunk, ezt mindenképpen figyelembe fogjuk venni, és remélhetőleg számíthatunk öre. Köszönöm. Um... Köszönöm szépen, most megkezdjük a zárt ülésünket, és ezért arra kérnék mindenkit a teremben, akik nem jogosult arra, hogy itt maradjon a teremben, akkor kérem, hagyja el a termet. Van egy kis késősünk, és ezért kérek mindenkit, hogy lehetőleg gyorsabban hagyja el a termet, ha nem jogosult itt lenni, és megkezdhetjük az értékelést. You were very precise. So yeah. I try to be very brief. Yes. Thank you very much. Good luck.